Mes chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, elkezdjük. Ma van a tolmácsok tiltakozásának 35. napja. Az egyoldalúan ránk kényszerített méltatlan munkakörülmények ellen, ezért nem tudjuk a megrendelt időponton túl tolmácsolni. Elnök, köszönöm szépen a tolmácsoknak a jelenlétét, száll az égnek itt vannak, és ezért tudunk együtt dolgozni, ugye. Köszönöm szépen, hogy továbbítják a a tolmácsot, és most jön a tolmácsoknak az üzenete, tehát ma van a tiltakozásunk 35. napja amelyikben tiltakozunk a ránk kényszerített méltatlan munkakörülmények miatt, és vitában állunk a parlament adminisztrációjával. Sajnáljuk, hogy nem tudunk a mai napon a megrendelt a tolmácsokra kiszabott időn túl jelen lenni. Köszönöm szépen az megértésüket. Elnök asszony mondja, hogy nem hallja a tolmácsok üzenetét, a magyar kabin ezt megtette. La France, est-ce que vous êtes prêt? Oui? A francia kabin úgy látszik, nem mondta. Parancsoljanak tolmácsok. Merci beaucoup pour votre message. Köszönöm szépen az üzenetet. A francia tolmácsoknak mondom, hogy elnök nem hallotta őket, most már igen, meg vagyunk. Köszönöm szépen. És akkor tényleg belevágunk. Napi rendi pontok elfogadása, ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadjuk, nincsen ellenvetés, akkor akkor a június 7-i és június 20-21-i szakbizottsági ülések jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintem. Aztán az elnökség közleményei, kedves kollégák, ahogy önök tudják, a plenárison a mobilitás csomag három szociális jellegű javaslatot elutasították, ezről beszélni fogunk a mai koordinátorok ülésén, a mai napon tehát egy kicsit később. És akkor rátérünk a következő pontra, amelyik a 2019 költségvetés, eh, jelent, eh, véleménytervezet. Pavel Telicskának adom meg a szót az Aldetől. Jó napot kívánok, Telicska úr! Kalixa. Uh, Jó napot kívánok, kedves kollégák! Túlságosan nem akarok részletekbe menni, nincs rá szükség, hiszen meglehetősen egyező álláspontjunk van. A bizottság javaslatát tekinthetjük meglehetősen stabilnak is, hiszen a problémák akkor fognak előadódni, amikor a tanács elé kerül a, az ügy. De azért idézzük fel, hogy a transzak bizottság abban, hogy mit jelent az, hogy költségvetési stabilitás van, és mi az a minimum, amit elvárhatunk. Tehát tényleg csak nagyon röviden, melyeket tekintünk az alapvető pontoknak, amiket szeretnénk a költségvetésben látni az FC ö, csökkentése példának okáért, az, hogy a pénzügyi programok bizonyos része lezárul, és a prioritások tekintetében szükség van folyamatosságra, ahol uniós támogatásra alapozták ezeket, és ugye látjuk, hogy vannak olyan ügynökségek, uniós ügynökségek, amelyeknek a mandátumát meghosszabbították, hogy ezeket teljes mértékben végre tudják hajtani, és e tekintetben is szükség van a folyamatosságra. Ami azt jelenti, hogy itt is forrásokra van szükségünk például a Clean sky kapcsolatban, és Cezár fog erről majd beszélni, az éghajlatváltozásra kapcsolatos célokról, és itt nem köthetünk kompromisszumot, úgy gondolom. Várunk arra, hogy nyolc szatellit teljes mértékben működőképesen ö, felálljon. Tehát azt gondolom, hogy a költségvetési stabilitás az a minimum, amit elfogadhatunk, és ami egyáltalán megfontolható lehetőség. Viszont nagy mértékben egyetértünk azzal, egyetérthetünk azzal, hogy két fontos dolog van, ahol remélem, hogy egyet tudunk érteni, és ez egyéb szempontok, amelyeknek közlekedési vonzata van a költségvetésben, és ezeket szeretném hangsúlyozni, azzal, hogy 2019 az utolsó költségvetési éve a parlamenti ciklusunknak, és még a parlamenti választások előtt fogjuk ezt elfogadni és végrehajtani. Az előkészületek legutoljára ebben a ciklusban lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos pénzügyi támogatást nyújtsunk olyan projekteknek, amelyek szerintem közvetlenül kell, hogy, és ez fontos része a politikai prioritásainknak, hogy közvetlen hatást tudjanak kifejteni. Tehát ezeket kellene megfontolni, mint kritériumokat, vagy meghatározó paramétereket, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor döntünk különböző projektekről, illetve fellépésekről, cselekvésekről, amikor ezt visszaküldjük majd a költségvetési szakbizottságoknak. Szeretnék rámutatni arra is, hogy a mi oldalunkról van egy javaslat, és arra hívok fel mindenkit, hogy csatlakozzanak hozzám a rendelkezésre álló lehetőségekhez mérten, hogy gyakoroljunk nyomást a bizottságra, a projektek megvalósításával kapcsolatban. A másik aspektus, amit szeretnék kiemelni, az elég szorosan kapcsolódik az előzőhöz és az ekológiához, ez pedig az utas jogokhoz kapcsolódó költségvetési sor. Itt nem hatalmas összegről beszélünk, sőt, más sorokhoz képest, tételekhez képest egészen elhanyagolható, de ezzel együtt is kihívást jelent az európai szakpolitikákban és a közlekedésben, akkor, amikor a világot elárasztják a hamis hírek és félreértelmezett dolgok, hogy az emberek gyakorlatilag semmit sem tudnak az utas jogokról, és hogyha itt tudjuk az emberek figyelmét felhívni, és ráébreszteni őket arra, hogy itt számukra fontos dolgokról van szó, akkor ezt meg kell tennünk. Vannak tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy az embereknek fogalma sincsen a dolgokra ezen a területen, és hogy itt sokkal jobb kép, jobb helyzetet is elérhetnénk, és azt gondolom, hogy az utas jogokat jobban kellene kommunikálni. Elnök asszony, kedves kollégák, azt gondolom, hogy Ennél többet mondani felesleges lenne, teljesen világos a kép, erről már sokat vitáztunk korábban, az előadót meghallgattuk a szakbizottságunkban, és egészen jól áttekintettük a közlekedési hatásokat, ennek alapján alakítottuk ki az álláspontunkat, és ez, erre kérjük a bizottságot, hogy ezt képviselje majd a tanács felé. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tanicska úr. Nagyon világos és nagyon <clears throat> kimerítő volt. Szalinyi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A véleménytervezetünk csoportként és a személyes véleményem egybeesik azzal, amit Telicska úr mondott az imént, tehát egyetértünk, jól látjuk, azonosan látjuk a prioritásokat, amelyeket ebben a költségvetésben ki kell jelölni, ami a közlekedést illeti, a közlekedés politikákat és a kohéziós szempontokat figyelembe véve. Az előadó megközelítése számunkra támogatható, ami a specifikus pontokat illeti, mielőtt rátérnénk a kísérleti projektekre, amelyeket majd négy fázisban, négy csoportban fogom csoportosítani. Az első az a EFC, mégpedig az, hogy hangsúlyozzuk ki megfelelően, hogy megfelelő forrásokat kell biztosítani a programokra, mert szerintük ez fontos. Az elért eredmények, ezek eh, mutatják, magukért beszélnek, nem lehet csökkenteni a forrásokat. Az USA és az EMSZ ezen is eh, egyetértünk az ügynökségnek szánt keretet, pénzügyi keretet, az szintén nem szabad csökkenteni, sőt, jobb lenne, hogyha növelnénk. Aztán kiemelném az olyan programoknak fontosságot, mint a Galileo Seknos, ami az űrstratégiát illeti, az MFF-nél egyetértek eh, Telicska kollégának ezen megközelítését, és a negyedik téma az a kutatás és innovációt illeti a Shift to Red, Clean Sky és Cézár programok. A a report második részét illetően, a kísérleti projekteket eh, illetően, itt is értékeltük a bizottság jelentéseit, hogy milyen jegyeket adott a bizottság ezeknek. Ezek az értékelések a magunk részéről szintén elvégezzük, és most vagyunk, ott tartunk ott, hogy mi Európai Parlament is értékeljük ezt a munkát, értékeljük a féleményeket, vannak olyan projekt, amelyek C-t kaptak, és szerintünk ezek egybeesnek az általános megközelítéssel, tehát ezzel kapcsolatosan is majd mi is megtesszük a minőségi értékelésünket a parlament előtt, de úgy gondolom, hogy a munka egészében véve kiváló. Merci beaucoup, Köszönöm szépen, Salini úr. Roberts nincs itt, Vandelen úr, ön helyettesíti? Nem. Isabella de Montes, átadom a szót, tessék, parancsoljon, ön helyettesíti. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nézős kell kérnem de Monte kollégám nevében, kimentve őt, ő szerintem éppen repülőgépen ül idejövett. A költségvetési témával kapcsolatban szeretném átadni gondolatait. Mindenek előtt köszönöm Telicska úrnak nagyszerű munkáját ebben a bonyolult témában. A közlekedési politika az EU-ban rendkívül fontos a globális versenyképesség és az unió kohézia szempontjából is ezért ez a politika. Erős költségvetésre tart igényt, amely válaszol azokra az igényekre, melyeket a projektek és programok keltenek az unióban. Jól tudják, amikor az infrastruktúrális projektekről beszélünk, hogy hatalmas forrásokra van igény, és az előrányzatok hibátlan tervezést igényelnek. Ezért rettentő fontos az, hogy elkerüljük a SZEF allokációk megvágásának politikáját, és az EFSA a program erősítésében ne történjen ez. Az erőzatok és a kifizetések a SZEF közlekedésben 39,5, illetve 5,3 százalékban növekedtek ugyan, de ez nem elégséges, különösen az előző korábbi csökkentések fényében. Biztosítanunk kell azt, hogy ezek az alapok megfelelő kerülnek végrehajtásra annak érdekében, hogy a már a tenti alaphálózatok projektjeit be tudjuk fejezni, ellenkező esetben az európai szakpolitikák hitelességét éri csorba. Sajnos a bizottság részéről úgy látom nincs érdeklődés az idegenforgalmi ágazat iránt. Holott az EU harmadik legnagyobb gazdasága ez, gazdasági ágazata ez, nagyobb támogatásra tarthatna igényt, egy konkrét költségvetési címsorra is akár, mely révén a bizottság cselekvéseinek átláthatósága, mérhetősége is javulna. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ertug. Dalunde úr, öné a szó. Uh, thank you. Köszönöm. Az EU közlekedési politikája lényegi fontosságú a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi fenntarthatóság erősítése szempontjából, ezért a rangsor elére kell sorolni a társfinanszírozott projektek minőségét, azokét, amelyek a fenntartható módon erősítik a közlekedési hálózatokat, hangsúlyozzuk. Azt is fontos, hogy az EU társfinanszírozása a vasúti infrastruktúra modernizálásában tovább folyjon, és a fenntartható utazásra való váltás megvalósuljon, ezeket támogassuk. Köszönöm szépen, Dalunde úr. Kilonon asszony, ön helyettesíti López asszonyt, nem? Akkor Anderson asszony, parancsoljon öni a szót. Üdvözölni szerettem volna a kifejtett munkát, és teljes mértékben támogatom Telicska urat, különösen az utasjogok területén és a, a tudatosság emelésének fontosságát illetően jelentős még a, a hiány. Kevesen tudnak, ismerik az utasjogokat, és a kollektív jogorvoslat lehetőség is fontos. Alapvetően az Európában az emberek egy harmada csak ismeri csak az EU utasjogi kereteit. Fontos van ennek az ismeret terjeszteni. És ha egy EU szerte működő panaszbeadási formátum keret működne, az nagyon hasznos volna, és szerintem igen sokan támogatnák is ennek a gondolatát. Je vous redonne la parole, monsieur Tenicska. Tenicska úrnak visszadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok keveset tudok hozzátenni, azért két dolgot viszont kiemelnék, amely a vitában körvonalazódott, Szaloni képviselő a versenyképesség és a kohézió fontosságról beszélt. Szerintem is ez kell legyen az átfogó célkitűzés, e szakpolitikát meghatározandó. És kedvemre volt az a gondolat is, amelyet Szalini úr tett a pilot projektek értékelése tárgyában. Teljesen osztom azt a nézetet, hogy bár nagyra becsüljük azokat a szakértői elemzéseket, amelyeket az Európai Bizottság beterjesz, de gyakran találkoztam a helyzettel, hogy igenis számított ki javasolt projektet, és sokszor az Európai Bizottság prioritási határozták meg, melyik projekt kapott támogatást. Az emberhez közelebb áll az inge, mint a kabátja, ahogy mondjuk. De mindenképp fontos volna, hogy mi konkrétan azokat a projekteket kell támogassuk, amelyek szakpolitikai prioritásokat követik. És a kohézióra nagyobb hangsúly vetődött, mint a versenyképességre ezért a verseny fontosságát is nagyra értékelem. Merci, monsieur, merci, monsieur Köszönöm szépen, Telicska úr. Akartam önt hallgatni, főleg ami a pedagógiai oldalt illeti, arra kíváncsi voltam, de kihagytam, elfelejtettem, hogy jelentkezett a bizottság is. Tehát Ann Montányónak adom meg a szót, öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök asszony, előadó úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy kiegészítsem az elhangzottakat. Valóban szükségünk van egy olyan költségvetés, amelyik növekedik, ahogy mindenki kihangsúlyozza az önök tájékoztatására, az a költségvetés, amit javasol a bizottság, azt eh, az INEA-val közösen elkészített eh, tanulmány alapján készül, és ez figyelembe viszi, veszi az összes már aláírt eh, támogatási szerződést, amit már alá vannak írva. A bizottság tehát nagyon jól fogadja az, hogy támogatják a javasolt költségvetési javaslatot. A célkitűzések rendkívül fontosak az idén. A szef utolérjük azt eh, az idén a késést, amit összeszedtük az előző években az egyetlen azok a dolgok, amiket előre e, e, láthatunk, az az, hogy a, meg kell nézni, hogy a régi programokat milyen módon tudjuk. Van egy e, késés, 80 millióról van szó, legalábbis egyelőre, de majd meglátjuk, hogy mennyire tudjuk ezeket felhasználni jövőre. A bizottság az EBB-vel tárgyal, hogy a CEF-en hogyan tudjuk tovább támogatni, amikor majd lesznek további adataink ősszel, akkor esetleg vissza tudunk jönni és tájékoztatni a szakbizottságot a sürgősségi költségvetést, illetően tudom, hogy bocsánat, a, a az ügynökségek támogatására vonatkozóan. Tudom, hogy a szakbizottságnak ez nagyon fontos. A az ügynöksége költségvetése nem csökken, a fiz 3,8 milliós eurós költségvetést fognak kapni, és ezeket meg, megvannak. Tehát az uniós támogatása az valamennyire csökken, ugyanakkor a az iparák hozzájárulásai ezt kompenzálják, és ezek folyamatosan növekedni fognak a jövőben, ami a kísérleti program projekteket illeti. A bizottság megtette az első értékelését. A végleges értékeléseket önök majd meglátják, megkapják szeptemberben, amikor kiadjuk majd a végrehajtási leveleket. Ezeket minden esetre figyelemmel követjük azon által javasolt kísérleti projekteket. Köszönöm szépen, bizottság, köszönöm asszonyom, a, emlékeztetnem önöket, hogy július 23-ára van be jelölve a módosítók benyújtásnak 13-án, bocsánat, délben, Kétfajtát lehet, a, a véleménytervezethez is lehet módosítókat nyújtani, illetve a költségvetési módosítások. Rendben van, a akkor most rátérünk a következő napirendi pontra. Hudák úrral fogunk beszélni, aki az Európai Befektetési Bankban a közlekedési ügyekért felelős vezető. Üdvözlöm, uram! Prenez place! Parancsoljon, foglaljon helyet! Hudák úr, azért hívtuk meg önt, mint az Európai Befektetési Bank alelnöke, hogy néhány dolgot kérdezünk, halljunk öntől a közlekedési téren elvégzett befektetésekről. Üdvözlöm Önt, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. A mai nap rendkívül fontos és aktuális a kérdés ugyanis az egyik oldalról szükség van befektetésekre, és vannak lehetőségek arra, hogy modernizáljuk a közlekedési szolgáltatásainkat, hogy modernizáljuk a mobilitást tekintettel a különböző kihívásokra, a digitális forradalom, az éghajlatváltozási kihívás, amelyik rendkívül fontos, amelyik egy energia eh, felhasználási változáshoz vezet, meg fogjuk nézni a programokat, amelyek finanszírozások és társfinanszírozások kérdését Európában. Tehát a mai napon igaz, hogy alig várjuk, hogy a bank, a befektetési bank mit csinál, mik a tervei, mik az önök álláspontja ezekben a témákban, milyen tervei vannak, mik az előrelátások, mi alapján választják ki a támogatási forrásokat, hogyan tudnunk, eh, tudják majd kezelni ezeket a kihívásokat. Átadom a szót kap 10 percet, hogy elindítsa a vitát, majd utána a kollégáknak válaszolhat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Members of the Transport Committee. Uh, Tisztelt szakbizottsági tagok, kedves képviselőhölgyek és urak, nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek. És szólatok néhány szót az Európai Beruházási Bankról, a munkájáról, a közlekedés tekintetében, ami nagyon fontos részét képezi a munkáknak. A nemzeti kormányban, amikor gazdasági miniszter voltam, és kikérdeztek a nemzeti parlamentben, ugye ez egy nagyon érdekes tapasztalat, érdekes dolog a politikai életben megmártózni. De most nagyon röviden a lényegre térve. A közlekedés nagyon fontos kérdés Európa számára, fontos munkaterületet jelent, a bankunk számára is. Nyilvánvalóan az Európai Unió bankja vagyunk, a 27 tagállam ö, tulajdonában állunk, és éppen ezért követjük az Európai Unió stratégiáit és szakpolitikáit. Csak tájékoztatásról, mondom, hogy 60. születésnapunkat ünnepeljük. Azt gondolom, hogy ez is része az Unió történetének, történelmének, amelyre büszkék lehetünk, hiszen általában úgy tekintik, hogy ez volt a legnagyobb, 58-ban lettünk a legnagyobb pénzügyi intézmény a világnak. Összesültesképpen elmondanám, hogy 80 milliárd euróért értékben finanszíroztunk programokat, és a Világbank 60 milliárd euró értékben. Tehát azt gondolom, hogy ez egy hatalmas fegyvertény Európa számára. Amikor a közlekedésről beszélünk, elmondhatom, hogy ez prioritás jelent számunkra, és úgy átlagban 13 milliárd eurónyi közlekedési projektet finanszírozunk az Európai Unióban, de azt hiszem, hogy ez az összeg lefed Európán kívüli projekteket is. Nagyjából a projektek 10%-a kerül az, a szomszédos országokban megvalósítása a, az ukrán miniszterelnök helyettessel, közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos projektről beszéltünk, és azt gondolom, az európai standardok nagyon fontos szerepet játszanak ezeken a tárgyalásokon. Ez a 13 milliárd évente, euró évente nagyjából ez jelenti azt, hogy mennyit költünk közlekedésre. Háromféle tevékenységünk van, kölcsönöz, kölcsönzünk, illetve tanácsot adunk. Ez mindenféle tevékenységet jelent a magánszféra, illetve kormányok felé, és egyéb tagállamok beli bank szervezetek számára, illetve amit hitelezés, amit elnök asszony is említett a, a hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatban, hogy hagyományos finanszírozási szerkezettel szemben a pénz, amit vissza kell fizetni, ez új módja annak, hogyan tudjuk a magunk filérjét oda tenni a magánforrás mellé. A, az együttműködés folyik kormányokkal, helyi szervezetekkel és bankszervezetekkel arról, hogy hogyan lehet támogatni arra érdemes projekteket. Hogyha megnézzük a közlekedés infrastruktúrát az Unióban, úgy összességében, akkor azt látjuk, hogy hagyományosan az Unióban a GDP 1%-át szokták a közlekedésre költeni, és ez csökkent ugye nyilván a pénzügyi válság idején, és ez a helyzet vezetett ahhoz a helyzethez, a, amivel ma küzdünk, nevezetesen, hogy elmaradtak bizonyos beruházások közlekedés területén. Például a CF európai koordinátorok úgy ö, becsülik, hogy 2027-ben ez az elmaradt beruházásokat nagyjából évente 100 milliárd euróra teszik, csak a tenti tekintetében. Hogyha megnézzük az, ezt az egész képet összességében, akkor akkor itt 200 milliárd euróról beszélünk éves szinten, amit be kell tölteni, és valahonnan meg kell szerezni az infra, a közlekedési infrastruktúra területén. Tehát nagy szerepünk van, fontos szerepünk van, sok dolognak kell történnie, de nem csak hagyományos közlekedési infrastruktúrákat vizsgálunk, például a, a tenti folyosókat, hiszen ezzel is foglalkozunk, olyan közlekedési projektekkel, amelyeknek e- európai összeköttetési eleme is van, hanem új modern elemeket is megvizsgál. megvizsgálunk, például a fenntartható körforgásos gazdasághoz, gazda, gazdasághoz kapcsolódó projekteket. Ezen a területen például 2016-ban a bizottsággal együtt tisztább közlekedési lehetőségeket teremtettünk az új közlekedési technológiák finanszírozására, és olyan és francia városokban, spanyol városokban hoztunk létre ilyen projekteket, illetve innovatív projekteket támogattunk, magas feszültségű projektek esetén a tentú hálózat, tenti hálózatokban. Ugye ezek új területek a beruházások szempontjából, ahol új technológiákat és a környezetvédelmét kötjük össze. Az egyik ilyen terület, amelyet nagyon aktívan használunk, ez pedig a, az úgynevezett FC, Európai Stratégiai Beruházási Alap, és mi felelünk az FC beruházásokért. És most elmondhatom önöknek, hogy július végére az ígért összeg 315 milliárd újabb beruházási összeget képesek leszünk teljesíteni, ugye ez volt az ígéret. Tehát látszik az, hogy ez egy teljes, teljes mértékben egy sikertörténet. Az is látszik, hogy a beruházási hiányok, amelyekkel, amelyeket látunk, azt nem lehet csak közpénzekből megáll, megoldani. Ezt ehhez kell felhasználni az EFSZ-t, hogy magánszférát, a magánpénzeket is bevonjuk, és ez nagyon fontos feladata az Európai Beruházási Banknak. Azt látjuk a jövőben az Európai Bizottság 2020-27-es periódusára, költségvetési periódusára vonatkozóan ezt látjuk tükröződve, hogyha, de vannak kérdések, kérdőjelek a javaslatokkal kapcsolatban, de ez olyas valami, amiről majd még később beszélnünk kell. Hogyha megnézzük az FC-t, ezt a, akkor azt látjuk, hogy 59 közlekedési projektbe fektettünk, ahol az FC adta garanciát, és 25 milliárd eurót mozgósítottunk befektetésekben tehát az FC 8%-át tudtuk a közlekedési beruházások felé fordítani. És ugye azért, mert az FC-nek kell, hogy legyen magánszektorbeli eleme, és nagyon kevés olyan projekt van Európában, ahol a köz, közösségi közlekedés EPP magánközféle együttműködésén alapulva abszolválják, és éppen ezért ebben az irányban még van hátralévő abszolválandó házi feladatunk. Például a Lettországban a Rigai Közlekedési Társasággal lebonyított folya, projektre vagyunk büszkék, vagy hasonló projektre Spanyolországban és még számos európai országban. Az egyik legújabb fejlemény az, amit már említettünk, az úgynevezett hálózatfejlesztési eszköznek a vegyítése, és ez a Digimove-nak a, a bizottság részéről nagyon jó ö, lépése. A biztos úrral beszéltem délelőtt, hogy mobilizáljunk minél több ö, forrást erre a célra. Tehát partnerek vagyunk az Európai Bizottság felé, hogy ezt a fajta ö, egyesítést, ezt a blendinget el tudjuk érni különböző ösztöndíjak, támogatásokon keresztül a bizottság részéről, illetve az Európai Beruházási Bank kölcsöneink keresztül tudjuk ezt támogatni és elősegíteni, és valószínűleg a jövőben majd így kell eljárnunk, és így fogjuk tudni ezeket az elmaradt beruházásokat némiképp pótolni és a lukakat betömni. Azt gondolom, hogy én itt most abba is hagynám, hiszen sokkal fontosabb az, hogy legyen, egy, legyen lehetőségünk arra, hogy párbeszédet folytassunk, kérdésekre válaszoljunk, és még egyszer köszönöm szépen azt, hogy meghívtak engem. Köszönöm a részvételt. Merci beaucoup pour votre présentation. Köszönöm szépen, Hudák úr, az bevezetést. Wim van de Kamp úrnak adom meg azt, hogy parancsoljon, tegye fel a kérdéseit. Elnök asszony, Hudák úr, és kollégáját is üdvözlöm az Európai Befektetési Bankról, Banktól. Először is egy félig személyes kérdésem volna ön. Balkon úr utódja? Vagy nem úgy tekinthetem? Talán akkor közvetlenül is megválaszolná ezt az első kérdésemet. Jó kérdés. Én átmenetileg helyettes Van Lakom urat, mert ugye ő PIM volt a közlekedésért felelős tisztviselő nálunk, de már nem alelnök, és így nem tagja az IEB Management Committee-nek, ott nyolc alelnök működik, ugye egyes ágazatokért külön-külön felelősségi körrel, átmenetileg addig, amíg az új a Benelux választókat képviselő tiszt, főtisztviselő kinevezésre nem kerül, én vettem át az ő hatáskörét. Köszönöm szépen, csak szerettem volna tudni, hogy Hudák úrat sütögessük-e itt most, vagy mást, hát átmenetileg akkor önt fogjuk, hiszen ön visel felelősséget a szakágazatért, de hát azért grillezni nem fogjuk, azért megsütögetni nem fogjuk itt a meghallgatás során. A 30 millió befektetés az EIB részéről a közlekedésben. Azt mondta 17 százalék. Szerintem az elmúlt évben ez nem nőtt. Meg tudja erősíteni ezt a meglátásomat, vagy meg tudja magyarázni? 30 milliárd pontosabban, amiről beszélek, de ez nem nőtt az elmúlt években. Baj, miért nem is megmagyarázná ennek hátterét? Első kérdésem. Második kérdésem. A 30 milliárd hogyan illeszkedik az FC 25 milliárdjához? Ugyanaz az összeg? Vagy, vagy átfedésben vannak? Vagy a 25-on túl van 30 még? Sokkal izgalmasabb volna. Tehát a két tétel hogyan illeszkedik egymáshoz, illetve hogyan pozícionálható ez a két összeg. Aztán az út, közutak, vasút és a belvízi hajózás körében Két élesen fogalmazva az EIB ö, már nem kéne beruházzanak közutakba, hiszen vannak údi rendszerek most már, úgyhogy a belvízi hajózásra meg a vasútra sokkal többet lehetne költeni. Ez a harmadik kérdés, valójában így van-e? Negyedik kérdésem. Én holland vagyok, és a holland bankok nyilvánvalóan versenyeznek az EBB-vel, sőt a holland kereskedelmi bankok, magánbankok jobb feltételekkel tudnak hitelt kínálni az önkormányzatoknál, mint az EBB. Lehet, hogy nincs minden országban így, biztosan Bulgáriában vagy Romániában más a helyzet, ám nálunk nem. A magánbankok, kereskedelmi bankok versenyében hogyan képzelik el a szerepüket? Lehet, hogy a főnökeivel való megbeszélés során lehet, hogy érdemes volna végig gondolni, felvetni, hogy hogyan lehetne végig gondolni a tarifákat, mert önök végül is egy jó célra működő bank szemben a, a magánbankokkal, ám a Hollandiában a magánbankok jobb feltételekkel tudnak hiteleket kínálni, mint az EBB, akkor ez megkérdőjelezi, hogy vajon helyén való a célkitűzés. Ön, önök európai bank, és nem az a céljuk, hogy több milliárdos profitot hozzanak, hogy én nem vagyok szocialista, elnökasszony, jól tudja, de ugye meg lehetne kérdezni ezt, föl lehetne keményebben tenni ezt a kérdést, vajon profitért hozták létre az EBB-t, vagy más célból. Aztán a blending kombináció tekintetében a DG Move-nak is volna teendője a bizottság körében, és végül a SEF-fel kapcsolatban ő megnevezte a szef de mi köze a, a, az EBB-nek a CEF-hez? Hiszen a DG Move is rámutatott, hogy elsősorban támogatásokat nyújt a CEF, és nem hiteleket helyez ki. Felmerül a kérdés tehát, hogy az EBB konkrétan mit tesz a blending és a CEF kapcsán? Tehát nem a tanácsadásra gondolok itt, hanem a kőkemény pénzre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vivadekan úr. Parancsoljon. Ha megengedik, azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mondjon nekünk valamit két másik kérdésről. Ma ott tartunk, hogy komoly tárgyalásokat kezdünk a 2021-2027-es évekre vonatkozólag az uniós költségvetésről. És az teljesen világosan látszik, hogy ebben a költségvetésben legalább 20% kevesebb jut majd a kohéziós politikára, és kevesebb pénz jut a strukturális alapokra. Magyarul az uniós költségvetésben kevesebb forrás fog a, költségve, a közös, közlekedés támogatására jutni. Tehát a kérdésem a következő, hogy az Európai Beruházási Bank ezt figyelembe veszi-e amikor a hitelpolitikáját meghatározzák. És egy teljesen másik kérdés. Először, legeslegelső alkalommal az uniós költségvetés ban 6,5 milliárd eurót tettek félre a közlekedési mobilitás és biztonság kérdésére. Ez nagyon fontos, hiszen kell, hogy Európában jobb képességekkel rendelkezünk, bizonyos erők mozgatására, rendőrség, határőrség, stb. És vajon megnyit az EBB ezekre a feladatokra is egy új tételt, egy sort a biztonsági célú közlekedési projektekre? Köszönöm szépen. Van Tálen úr, szeretne a szót kérni? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hudák úr, én is holland utazó vagyok, és a hazámban érzékelem a szkepticizmust az EBB szerepével kapcsolatban. Kollégám is említette ezt, Van de Kamp kollega. A hollandiai közlekedési projektekben hogyan látja a szerepét az EBB-nek? szkepticizmus fényében. Elmetettük, hogy hogy a nagy bankok versenyében igazából az EBB nem igen jön képbe Hollandiában. Ön tehát a nagy infrastruktúrális projektek esetében, közlekedési területen, nagy más, más bankok magánbankok versenyében hogyan látja a helyzetüket és a szerepüket. Másik kérdésem konkrét, több éve beszélünk arról, hogy meg kéne újítani és fel kéne, meg kéne nagyítani az észak-hollandiai zárógátat, amely ugye elzárja az Eizel, Eizel tóta tengertől, és itt a, a gátat és a zsilipeket is meg kéne újítani, fel, sőt, bővíteni kellene. És sokan azt mondják, Brüsszelre kéne tekinteni a társfinanszírozás érdekében. A DG Move hez fordultunk ezzel a kérdéssel, milyen költségvetési soron lehetne elképzelni, ám a projekt elemzése során sehol sem láttam az EBB-t említeni annak szerepét. Talán ismeri a, a projektet, mármint ezt a gát és zsilip építési, meg új építési projektet, melyik költségvetési sorról lehetne segítséget kapni ehhez? Mint mondottam, az EBB-ről sose hallottunk ezzel kapcsolatban, lehet, hogy tudna jó tippeket adni nekem, hogy azokkal továbbítsam, akik foglalkoznak ezzel, mert az EBB lehet, hogy a DG Move-ot kiegészítve, vagy azzal együtt fellépve társfinanszírozást tudna nyújtani ehhez a nagyon fontos projekthez. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, Vadalin. Denicska úr, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen. Csak az imént felvetett pontokra reagálva, amit a holland kollégák hoztak elő, nekünk is nagyon világos, hogy a hozzáadott érték az csak nem a kamat kérdése, hanem sokkal összetettebb dolog. De így is, ezzel együtt is azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamit tenni, ami túl mutat a pénzügyi piacokon, hiszen önök az egyik legnagyobb hitelező a pénzügyi piacokon, és viszonylag olcsóan juthatnak forrásokhoz. Mit tudnánk tenni, mi, mint politikai döntéshozók és intézmények, amivel önök és az önök termékeit vonzóbbá tudnánk tenni? És most nem csak a kamatról beszélek, hiszen, ahogy mondtam, ez összetettebb dolog. A másik dolog pedig az, hogy egy pillanatra megpróbáltam eh, belebújni a cipőjébe egy olyan állampolgárnak, aki mondjuk itt ülhet az ülésterem hátuljában, hogy és ez nekem miért is lesz jó? Mi az előnye annak, hogy mi az EBB-vel intenzíven tárgyalunk? Tehát gyakorlatilag hogyan tudjuk ezt a közvélemény, a nagy közösség számára hozzátenni, elmondani, hogy mitől, mi a ebben a hozzáadott érték? Ugye nem pénzügyi értelemben, amit kölcsön adnak, ugye, hogy ide-oda mennyi pénzt különítettek el, mert ugye ezt, ezt is értékelni kell nyilvánvalóan, hiszen van egy, egy pénzügyi projekt, akkor azt értékelik, elemzik. Tehát az a kérdés, hogy van-e valami olyan, ami meg, má, amit miatt önök máshogy írnának egy éves jelentést, mint korábban? Mi lenne az alapvető üzenet a közlekedéssel kapcsolatban? És végezetül a blendinggel kapcsolatban. A cef kapcsolatos előadóként érdekel ez a kérdés engem. És azt szeretném tudni, hogy, hogy és ez nem idézőjelben, ugye a blendingről azt, beszéljük, azt mondjuk, hogy ne, az ember nincs benne, de egy valódi értéket képvisel, de vizsgáljuk meg azokat az intézményeket, kezdve a CEF-től, a kohéziós alapok, a, a nemzeti fejlesztési bankok, kereskedelmi bankok, stb. stb. Hogyan tudnak ezek, hogyha én egy kereskedelmi bank lennék, magánbefektető, akkor azt szeretném látni, hogyha valami gond van, akkor visszakapom azért a pénzemet. Tehát nyilván érkezési sorrend számít. Tehát mik a blendingnek a határai, a korlátai, melyek azok a források, amelyeket ön személy szerint esetleg ezen a területen látna, hogy javítaná a rendszert. Tehát most próbálom kicsit együtt gondolkodni, hogy ön mit ajánlana, ismervén a javasolt jogalkotási tervezetet. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Tinicska. Köszönöm szépen, Tinicska. Most uh, Alunde úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy eljött a vitára. Szeretném felhívni a figyelmét néhány olyan projektre, amelyeket az EBB finanszírozott, és amelyeket klímabarátnak tekintenek, bár voltak éppen ártanak a környezetnek és a és a klímaváltozását erősítik. A pozsonyi bypass ez egyik példa, amit az EBB fenntartható és klímabarát közlekedési opcióként finanszírozott és támogatott, de aztán elvetették. Aztán az integrált közlekedési rendszerek e, és ilyenek. A 2007 től 17-ig tartó FC elemzése mutatta, hogy a közlekedési ágazatban főleg a autópályákat támogatták PPP-k részén, az FC-t jobban kéne illeszteni a transeurópai hálózatokban megvalósuló európai prioritásokhoz, mutatják a tanulságok. Az autóipart is erősen és bőkezően támogatta az EBB is, meg az FC is. Kérdésem a következőben az EBB. Egy ex-ante feltételrendszert el tudna fogadni, amely a klímabarát alternatívákat sorolna előre az autópályákkal szemben, és finanszírozná azokat. Kérdezem. Merci Köszönöm szépen. Dalunde, Enrique úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Öt kérdést szeretnék föltenni. Az első egy kérdés és megjegyzés is egyben maga a mechanizmus az F-színek, az, amelyik az EBB-n belül van, ez nem tudom, hogy mennyi az európai hozzáadott értéke. Ön úgy gondolja, hogy azok a tervek, amelyek kiválasztanak, azok hozzáadott értékkel bírnak. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen ez a mechanizmus, amikor létrejön a szerződés az Európai Beruházási Bankban, amikor ellenőrzik a szerződéseket az első részben. Úgy néz ki, hogy a veszességek vannak a harmadik szerződő félek nem felelnek meg, ugyanis van egy kockázati vállal, kockázatvállalásja az EBB részéről, és emiatt nagyon magas a kockázat, mivel hogy hiányzik ez az ellenőrzési folyamat. Önök mennyiben garantálják, milyen arányban garantálják ezeket a vesztességeket? Aztán három év távlatból a garanciális alap 21 milliárdos összegről van szó, mennyi a, hát, a pénzügyi biztossága hátere ennek a garanciás alapnak, ez van erre valami számításuk. Három éves múltra tekintünk vissza. Én úgy gondolom, hogy az elég idő ahhoz, hogy önök elmondják, hogy mik a e, kilátások és mik a tapasztalatok. Aztán ami a banki döntéshozatali mechanizmust illeti. Ugyanaz, e, mint az F-színél tehát az efsz ugyanazok a mechanizmusok vannak, mint magánál a bankban, vagy milyen különleges módszereket alkalmaznak, vagy amennyiben eltér, miben, mikben tér el, és milyen esetekben tér el ez a mechanizmus. Az Európai Beruházási Bank alapokmánya alapján nem tudnak honvédelmi beruházásokat támogatni és emiatt felmerül a kérdés, hogy ezt figyelembe veszik, hogy olyan infrastruktúrák, amelyek vegyesek, ilyen struktúrák esetében, amikor nőnök tamagatnak ilyeneket, eh, van-e olyan, hogy önök belátják, hogy nem tudnak eh, beruházni, mert van egy olyan tényező, hogy ez a beruházás akár honvédelemre is lehet használni, vagy csak civil befektetéseknél lépnek. Eh, Rike úr, köszönöm szépen, sok kérdést kapott. Át is adom a szót, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Parancsoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Eh, nem olyan, mint egy nemzeti parlamentben, de azt gondolom jó az, hogy vannak ezek a kérdések az EBB felé, és jobban kell kommunikálnunk a jövőben, és megmagyaráznunk a dolgokat. Megkérdeztem Devint kollégámat, aki a közlekedésért fezel, felel a bankunknál, hogy segítsen válaszolni a kérdésekre. Azzal kezdeném, ami úgy tűnik, hogy minden kérdésből valamilyen szinten kicsenget, nevezetesen ez, ez az addicionalitás. Tehát, hogy az EBB az európai eh, kontextusban egy, egy, egy eh, további érték, egy hozzáadott érték, vagy pedig csak egy a sok versenyző közül a kereskedelmi piacon. Főleg most tekintve, hogy eh, jó gazdasági helyzet van Európában, és a kamatok alacsonyak, Ugye, mi a szerepe ebben az összefüggésben az EBB-nek? és a korábbi tapasztalataim alapján, ugye kormányzati tapasztalataim előtt kereskedelmi banknál dolgoztam, tehát tényleg úgy gondolom, és ezen gond, még dolgozzunk ezen az addicionalitáson, hogyan lehet ezt a lehető legjobban megvalósítani, és hasznos lenne, hogyha a menedzsmenttel le tudnánk ülni egyszer, a kedves képviselőhölgyek és urak részvételével, hiszen minden projekt része az addicionalitás, a hozzáadott érték szempontja, és ez, ez egy kritérium tényleg, amikor értékeljük ezeket a projekteket. Minden olyan projekt, amit az EBB jóvá hagy, nem csak az FC, hanem más projektek, itt teljesen világosan kell lennie e- egy piaci résnek, amit meg támogatunk. Egy olyan piacérés, ami akár azért, mert nagy kockázatú a projekt, vagy azért, mert európai, vagy határon átnyúló jellegű, Éppen ezért nehezebben lehet kereskedelmi partnereket bevonni, vagy egyéb olyan kérdések perülnek fel, ami abból adódik, hogy hiány van egy rés van, űr van egy ilyen ezen területek finanszírozásában, például a, a, a, a szociális lakhatás kérdése, akár Hollandiában is, és nem azért, mert hogy is fogalmazzak, hogy a kereskedelmi hitelezők nem érdeklődnek ezek iránt, hanem hiszen kell egy olyan partner, aki hosszú távon tud finanszírozási, finanszírozást biztosítani, és nagyjából a mi kamatainkkal dolgoznak, viszont a futamidejük rövidebb, mondjuk akár egy ilyen projektnél 7 évről beszélünk, és az EBB, mivel olyan intézmény vagyunk, amilyen, ezért most ugye az a pénz, amit mi használunk, az nyugdíjalapokból és egyéb befektetés alapokból jön, az egyharmada például az Egyesült Államokból, Éppen ezért a három más besorolásnak köszönhetően sokkal hosszabb futamidővel tudunk dolgozni, 15-20-25 évre tudunk tervezni, ami komoly problémát jelent a kereskedelmi hitelezők nagy többsége számára. Tehát a mi hogyha azt nézzük, hogy mi a mi hozzáadott értékünk, akkor ez a hosszabb kifutása a finanszírozásnak, azt gondolom, hogy eh, a többi kereskedelmi bankhoz képest ez mindenképpen hozzáadott érték. A másik dolog pedig az, hogy általában eh, legfeljebb a projekt öt felét finanszírozunk, mindig bevonunk más partnert, kereskedelmi bankot, eh, egyéb befektetési alapot, regionális alapot, a kormányzatot, különben a projekt nem tud megvalósulni és ez is része azoknak a kritériumoknak, hogy milyen, tehát hogy minden projektnél 50% a határa, meddig mi elmegyünk. Az, F, az FC természetesen egy újabb komponens, és ez is része ennek az addicionalitási jellegnek, a beruházási bizottság belül ugye az FC úgy az, abból indul ki, hogy a magasabb kockázatú projekteket finanszírozzuk, olyanokat, amelyeket egyébként az, az EBB nem finanszírozna sem más kereskedelmi bank. És még emlékszem arra a vitára, amit pénzügyminiszterekkel folytattunk 2013-ban az ECOFIN egyik ülésén, és Schäuble pénzügyminiszter úr és mások is beszéltek arról, hogy miért kell, kell a mennyiségi könnyítést elindítani, hogy likviditást tudjunk biztosítani a piacokban azzal, hogy több pénzt nyomtatunk. És a miniszterek egyetértettek abban, hogy az egyik oka ennek az, hogy viszonylag magas szintű a kockázat az ilyen projektek esetén, ezt a kockázatot valahogy le kell fedni, és a kereskedelmi bankok a pénzügyi válság után olyan mértékben kerültek szabályozás alá, tőke megfelelőség és egyebek tekintetében, ami, ami kockázat kerülésre késztette őket, és az FC adja ezt a garanciát az Európai Unión és az EBB-n keresztül, ami ezt az megnövekedett kockázati faktor tudja kezelni és lefedni. És ezt az FC garantálja, és egy teljesen független szervezet, a befektetési bizottság az, aki, ezt, aki erről dönt, és itt még az Európai Parlament képviselő is tagjai ennek a bizottságnak, tehát az EBB management tagjain kívül ezek a szervek azok, amelyek áldásukat adják egy-egy projektre, és az FC-ből finanszírozott projektek több mint 90%-a olyan kockázattal rendelkezett, ami D-os volt, amit egyébként, amelyeket egyébként nem finanszíroznánk normális, rendes euró EBB projektfinanszírozási keretek között. Tehát azon dolgozunk, hogy ezt az addicionalitást kihasználjuk, hogy legyen addicionalitás, hogy egy piaci rést tudjunk betölteni az ilyen projektek támogatásával. És akkor most a konkrét számok tekintetében, amelyek szerepeltek a kérdésben, ugye a 17%-os EBB finanszírozás és a, ez a 30 milliárdos növekedés, a, illetve 25 milliárdos FC támogatás, és akkor most átadném a, átadnám a kollégámnak a szót a számok tekintetében. Köszönöm, alelnök úr. Próbálok kitérni a részletesebb kérdésekre. Például Van de Kampur által feltett érdekes kérdésekre 13 milliárd és nem 30 milliárd a tétel. Jó lenne, hogyha 30 lenne, de minden esetre ugye a kérdés az, hogy a 25 milliárd FC a 13-at kiegészíti -e, vagy sem. A válasz az, hogy nem. Az FC garancia nagyobb eh, leverage működik, mint a normál EBB üzletmenet. A 25 milliárd tehát egy 15 de a teljes forráskörnek, amelyet az EBB. Tehát egy a 15-höz az úgymond az emeltyű hatás, amit elindítanak az EFSI projektek. Mert hogy a, a közpénz aztán emeltyű hatás révén sokkal nagyobb magántőkét mozgat meg. A 15-ös multiplier számításával tehát, hogy az alelnök is mondta, mi nem behetünk részt a projektekben 50%-os aránynál magasabb szinten, ám általában sokkal alacsonyabb szinten. 3-4-es multiplikátorral számolunk tehát hogy 100 milliót adunk ki, átlagban ez 300-350 milliós befektetési költséget indít el. Ez tehát az eredménye, a hozzáadott érték, mi részvételünkből. Említette a közutakat és az UDI rendszert, hogyha az van, akkor miért finanszíroznánk mi közutakat. Aztán vannak olyan projektek, ahol hát árnyék kifizetési mechanizmusok működnek, és vannak a hagyományos közszektorbeli projektek. Mi nem teszünk különbséget a finanszírozási típusok és projektek között. Mindegyiket támogatjuk tehát, ám a finanszírozás el, mikéntje és eldöntése jó részt a tagállamtól függ. Általában megvizsgáljuk a beérkező igényeket, garantáljuk azt, hogy a projekt gazdaságilag produktív legyen, és a hitelezési iránymutatásnak megfeleljen, az európai szakpolitikáknak végső soron. Az alelnök azt hiszem így válaszolt a holland bankokra vonatkozó kérdésre. Igen, a holland bankok nagyon olcsón tudnak hitelezni a piacokon, és hát mi egy piaci környezetben működünk, sok olyan Európában a helyeken, ahol nem olyan vonzó ez a, a hitelezőknek ez a, az ágazat. Itt tudunk segíteni, támogatni projekteket, hozzáadott értéket adva a hitelfelvevők számára, ügyfeleink számára. A nagy holland gát építés, az hát nyilvánvalóan jogosult volna a mi támogatásunkra, de lehet, hogy a holland kormány éppen olcsón tud e, alapokat gyűjteni a célra, vagy még olcsóbb, mint ahogy mi tudnánk adni. Néhány egyéb kérdésre kitérve. Zemke úr kérdésre válaszolva. Köszönöm szépen a kérdést. A jövőbeli MFF-ről volt szó, hogy mennyire csökken majd a finanszírozás a kohéziós tételekből, és mit jelent ez a közlekedés, meg az EBB szerepkörét illetően. Nos, ez a csökkenés a kohéziós finanszírozásból az, az EU költségvetés egészének csökkenésében értékelendő a Brexit után, meg a tagállamok kohéziós alapban résztvevő tagállamok szempontjait is vizsgálva, maga a tagállam kell eldöntse, hogy hogy ez méltányos-e vagy sem. Ugye még főleg két primér területet kell, hogy figyelembe vegyünk. Egyrészt ugye tény, hogy az FC már bemutatta, hogy lehet közpénzeket ö, hatékony módon felhasználni, EU pénzeket is, magán tőkét megmozgatva, a multiplikátor hatás révén. Tehát viszonylag kis pénzekkel, hiszen az FC-ben az EPSI 1 ben ugye 21 milliárdról beszélünk, 315 milliárdos befektetési hatást lehet kelteni. Ez az emeltű hatás mutatja, hogy a kohéziós politika hogyan is bővíthető és működik jól. Az EFSI-ben szerzett tapasztalataink alapján az Invest EU eszköz révén is igyekszünk a magántőkét megmozgatni, és a projektek finanszírozását oly módon megszervezni, hogy egy, az InvestEU egy agregált pénzügyi eszköz révén működve a társfinanszírozás dinamizálásával hozza a célokat. A másik a lehetőség a, a technikai segítségnyújtás, hiszen a fejlesztési projektek megtervezése nem könnyű feladat. És a kohéziós országokban a helyi önkormányzatok, meg a vállalkozók is, ők esetben úgymond rászoktak a, a, a támogatásokra, az ingyen pénzre. Az, hogy megváltoztassuk ezt a mentalitást és a támogatható projektek megtérülését szeretnénk elősegíteni, akkor egy európai tanácsadói hub, vagy központ létrehozásával tudjuk például a nemzeti fejlesztési bankokat, mint a lengyel fejlesztési bankot, de hát másokat is tanácsokkal ellátni ahhoz, hogy új ment, jó mentalitást, új szakismereteket megmozgatva az InvestEU révén is, meg a technikai segítségnyújtás révén, a nemzeti fejlesztési bankokat megcélozva a kohéziós országokban megtalálni a megfelelő projekteket. A mobilitás kérdésében, meg a biztonság kérdésében ám a busz biztosával a tárgyalás során is felmerült a közúti biztonsági kezdeményezés, hisz tudjuk, még mindig túl sokan halnak meg autóbalesetekben, közúti balesetekben Európában a digitalizációt, a klímakomponenset összehangolva kell az utakat biztonságosabbá, tisztábbá, felhasználóbarátabbá tenni. Az Európai Bizottsággal és az EBB-vel együtt, ketten együttműködve tudjuk ezt úgy elősegíteni, hogy a tagállamokon belül és a tagállamok között az EU belül a mobilitást erősítsük. Talicska, Talicska úr tette fel a kérdést, hogyan lehet hatékonyabbá, illetve vonzóbbá tenni a, a hiteleket, csak azon túl, hogy olcsó kamatokat kínálunk. Nos, mi abban különbözünk a, a kereskedelmi bankoktól, hogy hosszú távú finanszírozást nyújtunk. Mint talán tudják hogy Cseszké Dráhival, a cseh vasúti vállalattal vagyunk most kapcsolatban, egy 4 milliárdos finanszírozási témában. Ezt az EBB finanszírozza, és egy 20-25 éves futamidejű hitel sokkal jobb a kormányok számára, A másik terület, ahol az EBB szerintem hozzáadott értéket tud adni, a tanácsadás, a projektek struktúrálása, a projekt innováció, fejlesztés. Csehországban, de Közép-Európa többi országában is. Smart Cities, az okos városok, okos régiók programban igyekszünk olyan projekteket támogatni, amelyeknek van innovációs komponense, Csehországban például. A Cseh Nemzeti Fejlesztési Bankkal működünk együtt, hogy egy olyan beruházási platformot hozzunk létre, amelyekből ezek a projektek finanszírozhatóak. Erre azt hiszem, ezekre a kereskedők nem volnának képesek, vagy nem volna vonzó számukra, tehát a tanácsadás, az olcsó finanszírozás, hosszú távú futamidő, technikai segítségnyújtás és projektstruktúrálás kombinációja olyan szolgáltatás, amit azért a kereskedőmagok nem olyan könnyen nyújtanak. A, ami pedig a, a, a szűk keresztmetszeteket meg korlátokat illeti. Hát igen, nekünk is újdonság a SEF blending ö, módszertana, Mi ott látjuk a fő gondot, hogy nagyon kevés a, a, a jó projekt, amely kaphatna támogatást. Vannak érdekes projektek, de a közlekedési projektek közül nagyon kevés az, amely tényleg bankolható, vagy hát banki támogatásra jó esélyel indulna. Úgyhogy az átállás a támogatásról a hitelfinanszírozása nem olyan egyszerű. A blendingben kell szerepeljen egy gazdaságilag is ö, életképes banki hitelre igényt tartó elem, és a több éves tapasztalatot igényel az, hogy ezeket hogyan lehet jobban megszervezni, és éppen ebben kell nagyobb elemzés, ebben tudunk mi segíteni. Köszönöm szépen, Hudák úr. Igen, egy tapsot megérdemel. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy konkrétan elmondta nekünk mindazt, amit az EBB csinál. Ugyanakkor úgy vélem, hogy bizonyos kérdések nem kaptak megfelelő választ. Dalunde úr például beszélt a környezet, az éghajlatváltozásról, az energia felhasználási módozatok felhasználása, erről nem esett szó. Van-e ilyen kritérium egyáltalán a projektek kiválasztásánál? Figyelembe veszik a környezetvédelmi kérdéseket, vagy Rike úr is nem kapott választ a kérdéseire, úgyhogy visszaadom a szót. Dalunde és Rike úr, visszaadom tehát önnek az ott parancsoljon, akkor a kolléga válaszol, tessék. Csak néhány szót szeretnék szólni a klímával kapcsolatos kiválasztási kérdésről. Egy egész sor közlekedési projektbe fektetünk, fektetünk be. Ezekkel a kapcsolatos projektjeinkben 25%-ukat lehet um, éghajlatváltozással kapcsolatosnak minősíteni. És ez egy ex ante kérdés, ami azt jelenti, hogy kimondottan úgy válogatjuk ezeket a projekteket, hogy megfeleljünk a célkitűzéseknek ezen a területen. A, pénz, a közlekedési területen több mint a fele ezeknek a kötelezettségvállalásoknak kapcsolódik a az éghajlatváltozáshoz, éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, legyen az vasút vagy egyéb interurbán közlekedés. A városi területek nagyon fontos forrásai számunkra az üzleti életnek, tehát a fontosabb kiemeltebb metró rendszerek, vagy villamos alapú rendszerek városi területeken jelentős részét képezik a munkánknak. Tehát a hitelezésünknek egy jó része, ami a közlekedésen belül irányul a fenntartható, fenntarthatóbb rendszerek felé, és ugye a cél a az, hogy ezt a 20-25%-os klímaváltozással kapcsolatos kitűzést, el, célkitűzést elérjük. Rike úr öt kérdésére válaszolva. Hogyha jól emlékszem, az első az FC-re vonatkozott és a hozzáadott értékre. Azt gondolom, hogy Zalánök úr ez, erre már válaszolt. Azok a területek, ahol pénzt vesztettünk, Amennyire én tudom, most nincs olyan ügy, ahol a garanciát lehívták volna. Általában ezt jó dolognak tekintenék. Nyilván az egész projektnek az élettartamára vonatkozóan kell tudnunk ezt elmondani, de fontos az, hogy a lehetőség ott van, ha szükség lenne rá. Tehát megoldható a finanszírozás. Ami a megtérülést illeti a garanciával kapcsolatban, nem tudok róla, hogy ezen dolgoznánk. A jövedelem, illetve a garancia méretéhez képest, ugye egy 15-szörös szorzóval számolunk az eredmények tekintetében, amennyire én tudom, pénzügyi értéket nem szoktuk így kiszámolni. Tehát bizonyos szempontból veszteséget termelő tevékenység ez. Az FC bizottságra vonatkozó kérdése is úgy vélem, hogy választ kapott, illetve volt egy nagyon jó kérdés, amire még nem tértünk ki, nevezetesen a védelmi kérdés. tulajdonképpen a bank elnöke, Hoyer úr, már egy évvel ezelőtt bejelentette, hogy a bank elindítja a saját biztonsági kezdeményezését. És a pontos számokkal mindig elfelejtem, de évente két milliárd euró ö, biztonsággal kapcsolatos befektetés, amiben ö, beruházás, amiben a bank részt vesz, ez a kettős felhasználású civil és katonai célú beruházás, és itt most kimondottan utalnék az új kezdeményezésre. Tehát a válasz az, hogy már mi is úgy gondoljuk a banknál, hogy a kettős felhasználás azt jelenti, hogy mi is beléphetünk erre a térre. Tehát, hogyha ott van a polgári komponens, akkor ez lehetővé teszi számunkra, hogy részt vegyünk egy ilyen projektben, és már vállaltunk kötelezettséget, évente 2 milliárd euró értékig ilyen jellegű projektekben. Oui, monsieur Wim van de Kamp. Wim van de Kamp úr, igen, tessék. We hebben nog 8 minuten. Még van 8 percünk. És az EBB alelnöke 8 percre. Erre büszkék lehetünk. Két kérdésem van az első a 13 milliárdot illeti. A 2017-es évre vonatkozik, vagy egy hosszabb időszakra? Nem világos számomra. Éves. Jó. Akkor, elnök úr, azt is tudom, hogy önt is nagyon érdekli a védelempolitika és a biztonság. Ön beszélt a, a biztonságról, mi is beszélünk katonai, illetve ö, védelmi közlekedésről. Például, hogyha a, a repterek jobban védettek az EBB által ö, finanszírozott létesítményekkel, ez jó példa lehet, de milyen egyéb összefüggést lát a védelem és a biztonság között? az önök befektetési politikájában, ha ezt kifejtenék kicsit mélyebben. Köszönöm, Van de Kamp úr, parancsoljon. Uh, as I explained, uh, we Ahogy azt már elmondtam, olyan bank vagyunk, amely közférában működik, ugyanakkor felhasznál magánszervezetektől származó beruházási alapok, pénz, nyugdíjalapok, stb. forrásait szerte a világban, és ezek elég érzékenyek a védelmi kérdésekkel kapcsolatban, a, ami esetleg fegyverhez vezet, fegyverépítéshez vezetne, tehát ezen a területen, ami biztonságot, védelmet illeti, ezek nagyon érzékeny, kényes területek, nagyon óvatosan kell itt eljárnunk a védelmi ipar területén, úgy, hogy ne veszítsünk el fontos beruházókat. Éppen ezért, hogy a kollégám is már mondta, a, arra koncentrálunk a védelem tekintetében. A, a kettős felhasználású ö, projektek és technológiák, amely mind politikai, mind vélelmi katonai célra felhasználható, például a kiberbiztonság, amiről tudjuk, hogy a modern biztonság keretén belül ez a hagyományos védelemhez képest egyre fontosabb lesz, és egyre bonyolultabb a védelmi tevékenységeken belül. Itt szeretnénk aktívabbak lenni, és legalább évente két milliárd euróval szeretnénk ebben részt venni. Dernière petite question. Köszönöm, nekem is van egy utolsó kis kérdésem, egy picikes kérdés. azt lát láttuk, hogy egyes autogyártók felhasználtak kölcsönöket az Európai Beruházási Bankból rossz célokra. A kérdés nagyon egyszerű. Milyen eh, óvintézkedéseket fognak alkalmazni annak érdekében, hogy az autogyártók eh, betartsák eh, a feltételeket annak érdekében, hogy betartsák a kibocsátásokra vonatkozó szabályokat és megkötéseket. Um, okay, I mean our, our support... Nos, az, hogy mi támogatjuk az a közlekedési járművek iparát, általában ez kutatásra fejlesztésre és innovációra vonatkozik. legtöbb esetben ezeket a technológiák, amikor kifejlesztik, széles körben használják. Ezek, ez az a bizonyos piaci rés, amelyet szeretnénk támogatni. Tehát az európai kutatás fejlesztés. És az tény, hogy le vagyunk maradva egyéb fejlett gazdaságokhoz képest, ami ezt a kérdést illeti, itt, itt nagyon is logikus nagyon is megvan a maga mögöttes logikája ennek. Tehát vannak olyan ügyfeleink, akik konkrétan kerülnek minket ebben a tekintetben, és azt tudjuk elmondani, hogy mi utána járunk a dolgoknak, megvan a kapacitásunk arra, hogy visszahívjuk a hiteleinket, kölcsöneinket, és ezt meg is tettük időről, időnként de ezt a fajta csalás, amikor erre fény derült, akkor tudjuk, hogy most erre figyelni kell. Ugye az általános átvilágítási folyamatok keretében, és vannak szakértőink, akik ennek ezen a téren nagy tapasztalat és jártassága van, és ők vizsgálódnak azért, hogy ez a jövőben ne fordulhasson elő. Köszönöm. Köszönöm szépen, megkönnyebbültünk mindannyian. Köszönöm szépen, Hudák úr. Köszönöm a kollégájának is, hogy eh, ránk szántak időt, és az EBB szempontjait eh, felvázoltak, majd az előadónk is majd beszélni fognak, ugyanis beszélünk a jövőbeli eh, költségvetési kérdéseket is. Az FC-nél, az FC tudja az interkonexiós eh, interkapcsolatok eh, mechanizmusok egyik része. 9% jut a közlekedésre, ez 73-al 4, százalék, 4 eh, szeresen kellene eh, teljesíteni, és köszönöm szépen, remélem hamarosan viszont látjuk Önöket, és egy tapsot kérek az uraknak. Köszönöm szépen! Allez, nous continuons nos travaux. Szóval, folytatjuk a munkát. És most megadom a szót Ejuto asszonynak a szót az előadónak, aki a tagállamok közötti kombinált árraforrozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megalapításáról szóló véleményről fogok, fog beszélni, majd megadom a szót az árnyék jelentéstevők, majd a bizottságnak. Itt van a bizottság? ki beszél majd a bizottság nevében ebben a témában, így Kosenszka asszony, ön az? Igen, rendben van. Akkor először a jelentéstevő, Ajut asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a árnyék jelentéstevőknek, az általuk végzett munka eh, rendkívül gyümölcsöző volt, legalábbis eddig, és gondolom a jövőben is így lesz. Ez azt jelenti, hogy jól fogjuk lezárni azt a munkát, amit eddig végeztünk. Ez a közös munka lehetőséget nyújtott arra, hogy eljussunk egy javaslathoz, ami a véleményem szerint eléggé kiegyensúlyozott, és figyelembe veszi nagyon sok véleményt, amit eh, benyújtottak hozzánk a további frakciók az elején olyan intézkedéseket írtam be, amelyik megerősíti a kombinált fuvarozás, árufuvarozás annak érdekében, hogy megfelelő arányokat érjünk el a közúti, illetve a másfajta árufuvarozási módozatok között. A kombinált árufuvarozás jelenleg nevetséges százalékban történik, és ezért nagyon sokat kell tenni annak érdekében, hogy ezt megerősítjük. Nagyon sok a kollégáktól származó javaslatot beépítettem a szövegbe, és úgy döntöttük, hogy például töröljük a 20%-ra vonatkozó eh, utalást, illetve a, a légi távolsága, az egyenes vonalú távolságot is, tehát erről lemondtunk, erős dolgokról mondtunk le, de a magunk részéről kompromisszumkészséget akartam ezt eh, biztosítani. Annak érdekében tettem mindezt, hogy a szöveget minél többen tudják támogatni. A meghatározás kérdése rendkívül fontos, erről sokat vitáztunk. Ez egy olyan megoldást találtuk, a megfelelő rugalmasságot biztosít, és a célok elérését garantálja. Egy másik kényes kérdés a kabotásról volt szó, illetve a vezetők, a sofőrök kihelyezése külföldi munkavállalását illeti. Ebben az esetben is a négyes cikk alapján a sofőrökre is vonatkoztatjuk kombinált fuvarofuvarozás esetén is az európai szabályokat. Remélem, hogy holnap egy széles többség támogatni fogja majd ezt az anyagot, amelyik lehetővé teszi, hogy a tanácssal elkezdjük a tárgyalásokat annak érdekében, hogy egy világos üzenetet tudjunk küldeni az iparágnak, mert ez egy rendkívül fontos kérdés. És most akkor meghallgatnám az árnyék jelentést tevők véleményét. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönöm, eljutó asszony. Schmidt asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A kombinált közlekedés kiváló volna, ha valóban rendesen működne, és nem egy nis, egy, egy ö, drága egy kicsi piaci termék volna. A jelentéstevővel kidolgozott dolgozott anyag biztosan segít majd abban, hogy a kombinált közlekedés vonzóbb legyen, mint eddig volt. Egyrészt a bizottság javaslatát radikálisan egyszerűsítenünk kell, másrészt nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy egy észszerű adatbázis jöjjön létre. Az irányelv elfogadása előtt azonban nem szabad abból kiindulnunk, hogy minden magától majd jobb lesz, ezzel sajnos a vasúti közlekedés továbbra is gyengébb teljesítmény mutat, mint a közúti közlekedés, nagyon sok a bürokratikus akadály például a mozdonyvezetők szembeni követelmény, hogy az adott ország nyelvét B1-es szinten, vizsgaszinten beszéljék. Hát ezek nem teszik könnyűvé eh, a közlekedést hogyha szeretnénk a forgalmat átterelni, különösen a teherforgalmat a vasútra, akkor nagyon konzekvens, egységes vasúti térséget kell létrehoznunk. Az irányelv, ez irányvetett jó lépés, ám további lépésekre van szükség, Röviden emlékeztetnék arra, hogy Amerikában a közút kap állami támogatást, hogy a kombinált forgalommal tudja tartani a versenyt. Nálunk épp sajnos fordított a helyzet Európában. Ám mindenképp hangsúlyoznom kell azt, hogy a frakciókon átnyúló jó együttműködés jellemezte a témadosszéban kialakuló munkát, és szeretnék gratulálni jelentős nekem nem könnyű munkához. Amellett érvelek, és ö, ö, argumentálok, hogy a közös szél érdekében kössünk további kompromisszumokat. Köszönöm szépen a szocialisták nevében, Razvatar asszony. My colleague, uh... Isabella de Monte helyett szólok, kedves kollégám helyett. Kedves kollégák, először is szeretném megköszönni a autókollégának és az árnyék előadóknak azt az együttműködést, hogy kompromisszumra jussunk ezzel az fontos dossziéval kapcsolatban. Nem volt sok időnk arra, hogy ö, egyeztessünk a mobilitási csomag első ö, része miatt. Biztos vagyok benne, hogy a szabályoknak világosnak kell lenni, ha azt akarjuk, hogy a kombinált közlekedést elterjedjen. biztos vagyok benne, hogy az előnyöket el tudjuk érni, mint például a, a széndiokszid kibocsátás csökkentése és a dugók csökkentése. És azt is látjuk, hogy a javaslat ebbe az irányba megy. Azt is látjuk, hogy teljesen világos jogalkotásra van szükség, amely teljesen világosan utal a megnévőkre. Azt szeretnénk, hogy ez a fajta közlekedés hatékony legyen, akkor ehhez be, kell, be is kell ruháznunk a tagállamok részéről. Ez a módosít, éppen ezért hogy nyújtottuk be ezt a módosítót, amely a 35%-át ezeknek a költségeknek ö, európai veteni. És most engedjék meg, hogy néhány szót magam is hozzátegyek. E, és azt tudjuk, hogy ennek az irányelvnek az átdolgozása fontos, és rajta kell lennünk, hogy, hogy előre lépjünk mindenképpen szükség van arra, hogy ambiciózusabbak legyünk, ezt tudjuk, és annak kimondottan örülök, hogy ez a lehetőség a rádiókon keresztül a 20%-kal kívánjuk növetni, ezt töröltük, ez nagyon fontosnak találom, hogy lépéseket jutunk előre, az, hogy ambiciózusabb bak legyünk, ezt szerettük volna, de minden esetre, ahogy az már szokás, ez egy kompromisszum, és ezzel ez ne számunkra elfogadható. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bilbao asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. Először is köszönetet mondok a jelentéstevőnek, Jutó asszonynak az elvégzett munkáért, és mindazokat az erőfeszítéseket, amelyet tett annak érdekében, hogy tető alá vigye a kompromisszumokat támogattuk az anyagot módosító indítványokkal, azokat beépítette, a digitalizáció szükségessége, az administratív terhek csökkenése, a jobb tra- információ, tájékoztatás, és az átláthatóság. És egy dolgot szeretnék kiemelni, a koherencia szükségessége, a mm, kombinált árufuvarázásról beszélünk, ez sosem tudjuk majd végrehajtani, hogyha nem vagyunk koherensek a projektek végrehajtásánál, mert vannak olyan projektek, amiket elindítottunk Európában, de még nem fejeztük be a könyvvizsgálók meghúzták a tagállamok fülét azért, mert nem hajtották végre kellőképpen és konzekvensen ezeket a projekteket. Hogyha ki akarjuk vonni a kamionokat az utakról, akkor vasúti pályákat kell építeni, hogyha fejleszteni akarjuk a kombinált árofúrazást, akkor támogatni és továbbvinni kell a már elindított projekteket. Ami a kompromisszumokat, kompromisszumokat illeti, mi egyetértünk az első négyel, de ugyanúgy, ahogy már a eh, vitáknál hangoztattam, az ötös kompromisszumot illetően kételjeink vannak. Ez egy kötelezettséget jelentene a tagállamok számára, hogy három kérdésben növeljük a mm, kombinált árufuvarozást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez nem kötelező jellegű kellene, hogy legyen, hanem lehetőség legyen a tagállamok számára, és olyan tagállama, a tagállamok legyen lehetőségük ösztönözni másfajta módokkal, nem csak úgy, ahogy mi ezt előírjuk. Tehát ezen még vannak kételjek, még dolgozunk rajta, remélem holnapra tudunk valamit megérteni. Ami a hatos kompromisszumot illeti, megismétlem, hogy nem értünk egyet az állami támogatásokkal, amelyek elérhetik a 35%-ot. Legalábbis ez a frakciónk álláspontja, ami a kompromisszumokat illeti. Ezeken dolgozunk még. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bilbao asszony. Lundgren úr. Lundgren. Nem tudtam, hogyan átült egy másik frakcióba, elnézést kérek emiatt. Tehát öné a szó, Lundgren úr. Eh, thank you very much. Köszönöm szépen. Egyetértek elég sok mindennel, amit Ajtó asszony elmondott. Azt gondolom, hogy összességében egy jó kompromisszumról beszélünk, és szeretném megköszönni neki ezt a kiváló munkát, amit végzett. Azt gondolom, hogy részletekben nem kell mennem, hiszen mert egy jó kompromisszum került az asztalunkra. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Lundgren. Monsieur Dal... Köszönöm Lundgren, és Dalunde úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést. Mi azt szeretnénk, hogy a bizottság álláspontja világosabb legyen, ami ennek a, ennek a, szabályozásnak a célját illeti a switch, a, a változás vagy ugrás a zöld szállítása. Tehát ezek után elégedettek vagyunk a kompromisszumokkal, mert figyelembe veszik nem csak a, a, a áruszállítást, hanem az árunak a környezetre való hatását is, a kabotásról is szó esik, és ugyanakkor figyelembe veszik a dolgozóknak a kiküldetését is. Uh, merci, madame. Asszony, köszönöm szépen, Deli úr. Köszönöm, elnök asszony. Voltak épp egy kérdést szeretnék feltenni a jelentéstevőnek és a jogi szolgálatnak. A négyes kompromisszumhoz kapcsolódik. Tudnilik, a négyes kompromisszum a legspeciális tartalmát tételezi a kabotás témadosszéban, amely sajnálatos módon múlt héten a plenárison elbukott. A tartalmat illetően, ha a négyes kompromisszumot nézzük, ez egybeesik a közlekedési bizottság pozíciójával a legspeciális kabotás ügyében, ám sajnos azt is tudjuk, hogy éppen ez a pozíció bukott el múlt héten a plenáris szavazáson. Úgyhogy voltak éppen itt, akkor ez hiba. E helyen. Jogi szempontból én nem tudom elfogadni azt, hogy van valami, ebben a témában olyan dolog van, ami olyan szabályokról dönt, amelyek máshol kéne szerepeljenek. Gyakorlatilag tehát kiderülhet, hogy a jelentéstevő és az árnyékeladók a tanácsai bizottsággal együtt befejezik a trilógust, megkötnek egy alkut e témadosszéban, ami voltaképp megköti a kezünket a Lex Specialis és a kabotás témájában, ami aztán tovább csúszik, további késődelmet szenved. Azért kérdezem, mert holnap kell szavaznunk erről, de nekem komoly jogi problémáim vannak, formális szempontból vizsgálva. Merci beaucoup, monsieur Köszönöm szépen, Deli úr. Riké úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Igen. Deli úrnak szeretnék eh, válaszolni. Nincs probléma a konformitásra, mert eh, a az elfogadott szabályozás egy olyan szabályozás, amelyik jogilag és politikailag is megfelelő lesz, tehát eh, biztos leszünk abban, hogy nem lesz bizonytalanság, és ez nem lesz egy probléma. Egy megjegyzésem lenne, ami politikai ugyanúgy, ugyanabban az irányban mutat, mint amit az előadó az előadó mondott, Bizász Kunasszony, mégpedig meglepődve hallottam, hogy az FDD csoport, amelyik az előadó, amelyik inkább euró szkeptikus szokott lenni, egy olyan csoport, amelyik euroföderalista, hogy olyan szabályozásokat javasol, amelyik felülkerekednek a nemzeti szabályozásokra. Ez egy érdekes kérdés, meg kell nézni majd, hogy a valóságban ez hogy történik. A szubszidiaritásnak nem vagyok szakértője, de lehet, hogy itt kompromisszumokat kell majd kötni, mint ahogy említette Bilbao asszony, ez nagyon érdekes lesz, hogy milyen hatással lesz mindez a nemzeti eh, orsz, a nemzeti szabályozásokra. Ez egy érdekes politikai vita lesz. Elnök asszony, eh, a bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon. Kuseszka asszony. Remélem jól ejtem a nevét. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszöntök mindenkit, hölgyeim és uraim. Köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ezzel a jelentéssel, illetve a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban, a kombinált közlekedéssel kapcsolatban hozzászólhatunk. Szeretném az előadónak, illetve az árnyék előadóknak megköszönni ezt a nagyon alapos munkát, hiszen és azt ugye jól látjuk, hogy értjük ezt a politikai célkitűzést, megértették azt, hogy szeretnénk többet elérni, hogy a teherforgalmat a közutakról más közlekedési módok felé tereljük. Ahogy sokan is mondták, említették ma is korábban is, ez nem egy egyszerű dolog, mert ha egyszerű lenne, akkor már régen megvalósítottuk volna. Engedjenek meg néhány észrevételt a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatban, amit javaslatként letettek a frakciók. A korlátozással kapcsolatban az a legújabb termin az való hozzáférés biztosító javaslat, ami figyelembe veszi az eltérő helyzeteket a terminálokban. Tudjuk, hogy ennek az irányelvnek az esetében az, hogy egy szakaszt nem korlátozunk túlságosan, az pontosan a multimodalitás irányába mutat. Hogyha ezt túl rövidre szabjuk, akkor ez nem a célunkat szolgálja, és ezért fogalmaztunk úgy, ahogy a javaslatban. Hallottam a magyarázatokat és a támogatást, hogy az egyenes irányban való utalást töröljük, de azt látni kell, hogy a végleges változatban nem fogjuk a megfelelő terminálra való utalást megtartani, hiszen hogyha mindent elvesztünk, akkor a támogatás nagyon csökkenni fog a mostanihoz képest, és inkább az ellenkezőt fogjuk elérni, és a közutakra terheljük a forgalmat. Hogyha kombinált közlekedést szeretnénk támogatni, akkor digitalizáljuk és egyszerűsítjük a dokumentukat, uniószerte, és ezt azokat az módosítókat támogatjuk, és örülünk, hogy ilyenek is vannak. Biztosítanunk kell, hogy a kombinált közlekedés ne legyen nehezebb, pusztán azért, mert eltérő nemzeti formátumok vannak, ami az információ cserét, illetve a megfelelőségi ellenőrzéseket a mostaninál nehezebbé tenné pozitívan ítéljük meg azt a javaslatot, hogy komolyabb kötelezettség le legyen, jelentési kötelezettség a nemzeti célkitűzésekkel kapcsolatban, és remélem, hogy amikor ez hatályba lép, akkor a tagállamok ennek eleget is tesznek, és így a bizottság észszerű értelmes jelentéseket fog letenni az asztalra, akár itt a parlamentben, a szakbizottságban. De talán egy észrevételt engedjenek meg a hatos kompromisszumos módosítóval kapcsolatban, mint az állami támogatásokra vonatkozó. Itt tiltakoznom kell a, az előadó által javasolt módosító ellen, hiszen itt a jogi, jogalap kapcsolatos kérdés merül fel, hogy hogyan tud csoportmetességi szabályozást javasolni a bizottság és ezzel a módosítóval ez nem lenne lehetséges. Tehát ezt a konkrét kompromisszumos módosítót arra kérem a bizottságot, hogy ezt legyen szíves nem támogatni. Egy másik dolog, ami előadott nem meglepő módon, ehhez kapcsolódik, illetve közúti forgalomra vonatkozó rendelete kapcsolatban számunkra nagyon fontos, hogy szabályozási megfelelőség legyen a nemzetközi szabályozás felé, hiszen ez egyetlen módja annak, hogy tisztességes versenyfeltételeket tudunk biztosítani a különböző modalitásoknak, és ez a, az egyenjogúságnak a tisztázása, és hogy ki újra refektetjük, hogy a közúti forgalomra vonatkozó rendelet továbbra is érvényben van, ahogy eddig, az, hogy a kombinált a kom, tehát ez azt jelenteni, hogy a közúti forgalomra vonatkozó szabályozás nem változna azzal, hogy ezt a kombinált közlekedésre vonatkozó rendeletet elfogadjuk. Ez a felállás. Azt tudjuk, hogy erről már sokat vitáztunk, volt sok félreértés annak a javaslatnak a célját illetően. Ugyan ez, ez sem kicsi, de szeretnénk javítani az egyensúlyt a különböző közlekedési módok tekintetében, ami az áruforgalmat illeti. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen a bizottság álláspontját. Ájúta asszony, visszaadom önnek a szót, záró mondatait kérem. Köszönöm szépen, nagyon röviden, köszönöm a megjegyzéseket az összes árnyék jelentéstevőnek, ami a jogi kérdést illeti, ami elhangzott, ezt tisztázta most a bizottság, nem áll szándékunkban egy olyan szöveget kidolgozni, amelyik nem teljes, tehát természetesen tartjuk magunkat, eh, és ami a kabotás és a kihelyezés illeti, a mostani állapothoz alkalmazkodunk, és hogyha majd megváltozik, a szöveg úgy, a, a szöveget úgy fogalmaztuk meg, hogy majd a jövőben nem akadályozza az új szabályozás bevezetését. Ami a a szubszidaritási kérdéseket illeti a különböző témákban. Nos, Rike úrnak mondanám, hogy ne lepődjön meg, mert a szövegben nagyon nagy teret biztosítunk a tagállamoknak, hogy válasszák ki az nekik, nekik még jobban megfelelő modalitást. Támogatjuk, ösztönözzük a tagállamokat. Van egy kötelezettség, igen, hogy valamit kell választani, mert különben a tagállam nem megtehetné azt is, hogy nem támogatja, nem dolgoz ki ösztönzőket, nem dolgozik ezen, nem támogatja ezt a modalitást. Mi megadjuk a döntési, a, a választási lehetőséget, viszont választani kell. Több lehetőség van, és ez a mi álláspontunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Merci beaucoup, Madame Ayut. Köszönöm szépen, Ayuto asszony. Emlékeztetném önöket, hogy holnap szavazunk erről a jelentésről 9 órakor. És lépünk tovább. Mégpedig Deli úr véleménytervezetével, a tiszta és hatékony közüti járművek használatának előzmozításáról szóló véleménytervezetről. Megadom a szót Deli úrnak, majd utána az árnyékjelentéstevők, és majd utána meghallgatjuk a bizottság, az Európai Bizottság álláspontját. Deli úr, öné a szó. Merci, madame la présidente. Actually, uh, it is an, uh, trend. Nos, tulajdonképpen egy olyan trans szakvéleményről beszélünk, amelyet sikerül a holnapi határidő előtt talán lezárni. És ö, nagy érdeklődést váltott ki a kollégákból. 252 módosítót kaptunk összességében, és sikerült összeállítani belőlük 51 kompromisszumot. És ezekben a 21 kompromisszumot az árnyékelőadókkal együtt ezekben a kompromisszumokban sikerült elérni azokat a célokat, és az, ugye az első cél az volt a technikai neutra semlegesség, hogy, és itt elfogadtuk a bizottság álláspontját, a másik az, hogy igyekeztünk a kompromisszumokkal jogi biztonságot, jogbiztonságot teremteni, ami összeköti ezt az irányelvet, az üzemanyag típusok tekintetében az, ügye, az ide vonatkozó irányelvvel, és a tagállamok a tagállami, tagállami célkitőzéseket is szeretnénk úgy alakítani, a az önkormányzatok és régiók feladataival együtt, hogy sikerüljön elérni a nemzeti célkitűzéseket. És ezek a kompromisszumok az uniós intézményeket is említik, és ez újdonság, tekintve, hogy a bizottsági javaslatban ez nem szerepel, tehát szerepel a parlament, ugye a sofőrszolgálat, és ugye nyilván logikus, hogy ezeket is beemeljük ezeket, ebbe az irányelbe. Kiterjesztettük a járművek hatáját új kategóriákra, például az L kategóriákra, motorbiciklikre, és kiterjesztettük közszolgáltatásokra, olyan közszolgáltatásokra, amelyek mint például ö, postai és csomagküldő szolgálatok, amelyeket nyilvánosan köz, ö, nagy közösség számára előrhetően szerveznek. Tehát összességében azt gondolom, hogy egy egész jó eredmény, és még egyszer köszönöm minden árnyék előadónak, akik nagyon nyitottak voltak a javaslataim felé, és jó eredményt sikerült elérni, és holnap ezzel kapcsolatban is egy jó szavazást tudunk lebonyolítani. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Deli. Köszönöm szépen, Deli úr. Megnyitom a vitát. Anderson asszony, jön szó. And thank you very much. Köszönöm, és köszönöm szépen Deli úrnak a kemény munkát, ment beletett, és az egész csapatnak, mert teljesen egyetértek ezzel, és szerintem azzal is jó, nagyon jó eredmény született, széles körű egyetértés övezi a frakciók körében ezt. Ami a pozitív aspektusokat illeti, igaza van. Örülök, hogy a hatályt kibővítettük, és köszönöm az EU ügynökségek és intézmények körének meghatározását. Szerintem egy kicsit még messzebb mehettünk volna, hiszen fontos témák függenek össze a nem mobil gépi felszerelések, építőipari felszerelések, gépek ügyében. Ám tudom, technikai szempontból ez egy nehéz kérdés, a bizottság talán a jövőben megvizsgálhatja. Jók azok a kompromisszumos módosítók, amelyeket a frakciók körében kidolgoztunk a felülvizsgálati záradék és megközelítés témájában, és a delegált jogi aktusok ügyében is, mert reméljük, ezek lehetővé teszik a bizottságnak, hogy időben tudja frissíteni majd a jogszabályokat. Én inkább azt szeretem volna, hogyha a DAFI az alternatív üzemanyag meghatározáshoz nem ragaszkodunk rugalmatlanul, mert némelyik nem igazán alkalmas a tiszta járművekhez, de azt mostan, mostra vonatkozóan el tudom fogadni a, a kialakult megoldást itt. Remélem, hogy ez a munka hozzájárul majd az emében folyó vitához, szerintem hozzájárul. Fontos tudni, hogy ott is lefolyjon a vita, és remélem, hogy a Trant, és örülök, hogy a Trant bizottság ilyen konstruktív és helyén való megközelítést alkalmazott a témadossziéban. Szóval, Köszönöm szépen, Anderson asszony, Lundgren úr, nem? És eh, Dalunde úr, parancs. Fru ordförande, och tack till alla inblandade för ett gott samarbete. Köszönöm szépen a kollégáknak a kiváló együttműködést. Szeretnénk, hogy a bizottság ambiciózusabb szinteket írjon alá eh, elő. Ez ugyanis egy fenntarthatóbb közlekedés iparág számára mutatja meg az utat. A célok viszont eh, lemaradnak a piaci eh, alakulá, a piac alakulásához képest. A járműpark nagyon gyorsan meg fog változni. 2030 tehát nem elrugaszkodott dolog kérni teljesen tiszta járműveket az ipartól, olyan jár, köz, tömegközlekedési járművek, amelyek eh, tiszták, ezeket is be kell vonni. Annak érdekében, hogy csökkent hogy a, a pályázók jobban tudjanak alkalmazkodni az új, fel, az új feltételekhez. A, egy eh, határidőt kellene kitűzni, annak érdekében, hogy a piaci szereplők is világosan lássák, hogy mik az elvárások. A bizottsági javaslat az lehet egy jó kompromisszum az elv típusú járművek esetén a kompromisszumban. A delegált jogi állatos és a felülvizsgálati záradék és jó dolog a bizottság részéről. Remélem, hogy tovább is jó lesz az együttműködés a kollégákkal. Kironen asszony, mondja az elnök, szeretne átvenni a szót? Nem. És akkor a bizottsághoz szólok. Isabel Vandonnak adom meg a szót, parancsoljon öné a szó. Franciául szólok, elnök asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen az általános támogatást a javaslatunkra. Úgy látszik, hogy mindenki egyetért abban, hogy ki kell terjeszteni az irányelv hatáját, hogy egy közös meghatározást kell kidolgozni a tiszta járművekre, és mindenképpen minimum célkitűzések kell, hogy legyenek, és az utolsó hozzászólás alapján szükség van egy megfelelő ambícióra is. A különböző vitákból az derült ki, hogy a bizonyos dolgokat még tisztázni kell, ami a, a meghatározások tartalmát illeti, illetve a célokra vonatkozóan, és hogy hogyan fogjuk majd ezeket a gyakorlatba átültetni. A tiszta jármű meghatározás egy, egy semleges, technológiailag semleges meghatározása van szükség, amely kizárólag csak a kibocsátási küszöbértékekre alapszik. Ami a szállítójárműveket illeti, a duty vehicles, ott szükség van egy döntési lehetőségre, hogy ők önök látnak, még nincsenek meg a profilok, nincsenek meg a megfelelő szabványok. Azt hiszem, hogy ennyit mondok most, ugyanis megfelelő irányban haladunk globálisan a javaslatot illetően. Elnök, köszönöm szépen, hogy hozzászólt. Deli úr, visszadom a szót, parancsoljon. Just thank you, uh, for, um... Köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeket. Nos, egyetértek. Szükséges, hogy ambiciózusak legyünk, amennyire csak lehet. De azt gondolom, hogy az, hogy elérjük, hogy bevonjuk a régiókat, a városokat és a tagállamokat, amilyen hamar csak lehet. Ez is nagyon fontos. Tehát lehet lehetnek papíron nagyon ambiciózus céljaink, de hogyha ez nem talál tetszésre a tagállamokban, régióknál, városokban, akkor csak írott malasz marad. És nagyon értékelem éppen ezért, hogy elfogadták ezt az álláspontot, nézőpontot, és megpróbáltunk egy, kialaki, egy kiegyensúlyozott állapot, álláspontot kialakítani, hogy legyünk ambiciózusak, de ugyanakkor realisztikusak is, úgyhogy találkozunk, kedves kollégák, a szavazáson holnap. Köszönöm szépen, emlékeztetem Önöket, hogy holnap kilenckor szavazunk erről, és ezennel befejeztük a nap első részét. Megkérem azokat, akik nem koordinátorok, hogy hagyják el a termet, 17 17.30-kor találkozunk a koordinátorokkal, tehát egy negyed órával előrébb hozzuk a többiekkel, holnap 9-kor találkozunk. Tehát 17 óra 30-kor koordinátorok.